Eh, Kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet. Nagy öröm számomra ma az Afrikai Unió elnökét itt üdvözölni, Musa Faki Mahamat urat, Tisztelt Uram, ön az első, aki az Afrikai Unió Bizottságának elnöke rész, tisztéből itt hozzánk szól az Európai Parlamentben. Afrika nagyon fontos partnerünk, nagyon fontos értékeket és kultúrát is osztunk meg egymással, de nagyon fontos a biztonság és a, klíma, a biztonság megteremtése és a klímaváltozás elleni harc, ezek közös céljaink. A stratégiai partnerséget erősítenünk kell, együtt kell működnünk, mégpedig egyenlőségi alapon. Konkrét megoldásokat kívánunk találni a polgárok aggodalmaira. Az EU, az Afrikai Unió fáradozásait nagyra értékelem a terrorizmus elleni harcban. A Száhali régióban, a Csád tó partján, az Afrika szarva partjainál, illetve Líbia partjainál, és nagyon fontos ez a fellépés. A menekült áramlatok megfelelő kezelése, a radikalizáció elleni fellépés, a foglalkoztatás erősítése, munkahelyek teremtése nagyon fontos célkitűzések. Az afrikai fiatalok számára afrikai munkahelyek létrehozása elengedhetetlen. Ezért a diplomáciát erősítenünk kell a két kontinens között, és fontos az európai beruházás az afrikai térségben. Az éhínség számos afrikai régióban rendkívül aggasztó. Holnap az ENSZ főtitkárával pontosan erről a humanitárius válságról fogok beszélni. Meg vagyok győződve róla, hogy az afrikai államokkal létrehozott kötelékeinket erősíteni kell. Ugyanez érvényes az intézmények közötti kötelékekre is. Az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti kötelékekre gondolok. Tisztelt elnök úr, öné a szó. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, excellenciák, hölgyeim és uraim. Örülök annak a lehetőségnek, hogy itt megjelenhettem önök előtt, szólhatok önökhöz. Nagyra becsülöm az önök tisztelt házát, az európai népek képviselőit, az európai sokféleség képviselőit. Az afrikai-európai partnerséget a kairói 2000-es találkozó erősítette meg először, és a kísérleti fázis után most már konkrét együttműködésé vált. Meggyőződésem, hogy a következő novemberi csúcs találkozó, amelyre most készülünk, új fázist, mérföldkövet jelent majd ebben a közös jövőben, együttműködésben népeink között. Az afrikai-európai együttműködésnek hosszú története van. A múltban sok árnyék és fény jellemezte persze ezt az együttélést, de mára az élénkség, a dinamizmus, az ígéretesség jellemzi, és a közös pozitív jövőkép. Számos találkozó volt, főleg a mediterrán térségben Görögországgal, Fönícia, Róma, e, Kartágó birodalmai e, évszázadokon át hatottak egymásra, és a két kontinens kapcsolatai folyamatosak voltak évezredeken át. A kolonizáció, a gyarmatosítás, amely két száz évvel ezelőtt teljesedett ki, közelebb hozta kultúráinkat, egymáshoz csapódtak ezek a kultúrák, a szellemiségeik, és ugyan összecsapások is voltak, közös értékeink is vannak, a humanizmus, a szabadság iránti vágy, a béke iránti vágy. Afrika gyarmatosítása az európai hatalmak által nyilván nagyon vitatható történelmi időszak. Igen, Afrikát európai nemzetek uralták, kihasználták, szolgaságba vetették, konkrétan rabszolgaságba, és az emberi méltóság nagyon sokat ö, sérült, és ezeket a súlyos hibákat közösen kell kijavítanunk. Egy híres ö, ö, közös hagyományhoz tartozó kutatók, értelmiségiek próbálják ezt feldolgozni, és a kolonizáció utáni időszakban különböző felszabadító ideológiák keltek lábra, és úgy tűnik, hogy most már sikerül adekvát válaszokat adni erre a kihívásra, és nem ismételjük meg a múlt hibáit. Én azért vagyok ma itt, hogy ezt a közös víziót próbálja megerősíteni, a közös építkezést az kontinensek között, és a pozitív elvekre, hagyományokra támaszkodom. Azt szerettem volna elérni azzal, hogy eljövök ide, és hogy beszélek önökhöz, hogy úgy gondolom, hogy a sebek begyógyíthatók, be kell őket gyógyítani, és a közös emlékezetet fel kell dolgozni közösen, és tovább kell lépni. Kapcsolatunk története sok szenvedélytől meghatározott, és van nagyon sok pozitív vonulata is, a felvilágosodás, a tudomány, a kulturális csere, sok gazdagodáshoz vezetett mindkét kultúrkörben ezekre büszkék lehetünk, és ezeket a pozitív találkozásokat kell a hagyomány alapjának tekinteni, civilizációs pozitív hatások érték mindkét kontinens népeit a találkozások révén. Hölgyeim és uraim, a környezetünk, a politikai környezetünk nagyon gyorsan változik, és aggasztó gyorsasággal új hatalmak jelennek meg a világ színpadain, és polarizálódik sok tekintetben a politika. Álljunk meg ebben a rohanásban, és próbáljunk fenntartható megoldásokat találni, szolidáris, közös megoldásokat. Ebben a kihívásban geostratégiai feladatunk a globalizáció kapcsán, hogy a két kontinens együttműködjön, és stratégiailag közös célokat fogalmazzon meg, ezt a közös sorsot meg kell értenünk, meg kell nekünk felelni. Különbözőek, de egymás kiegészítő értékeink vannak, földrajzilag közel vagyunk egymáshoz, és a globalizációhoz képes szomszédoknak minősülünk, és értelmesen, lendületesen kell megragadni az ebben rejlő lehetőségeket. Hölgyeim és uraim, együttműködésünk szerintem gyümölcsöket fog hozni, Európa és Afrika együttműködését biztos alapokra kell helyezni minden területen, ez egy sokdimenzionális kapcsolat, ambíciózus célokat kell megfogalmaznunk, globális célokat, és folyamatosan növelni, ki kell terjeszteni ezt az együttműködést. A kölcsönös tisztelet, a szabadság, a szolidaritás elvei alapján megváltozhatatlan, biztos értékalapokra kell építeni, hogy ez fenntartható és kölcsönösen előnyös legyen. E, Afrika maga részéről ambíciózus fejlesztési terveket tűzött ki maga elé a következő 50 évre. Szeretnénk, hogyha Antigra, Afrika integrált, békében élő, fejlődő kontinens lenne, de ehhez bizonyos alapkérdéseket meg kell válaszolnunk az európai afrikai együttműködésben, de hát a tizedik évforduló kapcsán erre most alkalom is mutatkozik majd. Az afrikai Unió együttműködéssel, nemzetközi és európai partnereinkkel csak stratégiai alapokon történhet. Afrikában nagyon sok konfliktus van, ezek között háborús konfliktusok is vannak, főleg ugye Afrika csücskén, a Sahel övezetben, Közép-Afrikában és egyes korábbi konfliktusok újra érezhető módon fellángoltak. Ugyanakkor hatalmas erőforrásaink is vannak, és az arab világgal való együtt élésünk ben is sok lehetőség zajlik, hogyha, rejlik, hogyha a jó kormányzást, az integrációt, a kereskedelmi kapcsolatok felvirágoztatását komolyan vesszük, lebontjuk a határokat egy megújuló, új technológiákra alapuló mezőgazdaságot, szolgáltatási szférát alakítunk ki, mm. és a gazdasági növekedést fenntartható módon támogatjuk. Ezek nem elképzelhetetlen irracionális ambíciók. A korrupció ellenes harc azonban nagyon fontos ilyen szempontból és nagyon fontos prioritás számunkra, hogy a meglévő eszközeket, amelyeket a mi uniónk ad a kezünkbe, hatékonyan használjuk, és ezt a lendületet fel fenntartsuk. Az Afrikai Unió reform folyamat alatt áll. 2017. januárjában új lendületet adtunk ennek a megújulásnak, eltökéltek vagyunk, és az, a szervezetet át akarjuk alakítani, és a pozitív tendenciákat akarjuk megerősíteni kontinensünkben nagyon sok potenciál van még, sok esély, lehetőség kihasználatlan ö, szociális, ö, természeti erőförrés forrás. Ugyanakkor a szegénység, a szárasság, az éhezés, az emberi jogok sérülése sajnos súlyos problémák. A béke, biztonság megteremtése ezért az elsődleges feladatunk 2020-ig próbáljuk ezt eh, megtervezni, és eltökélten fogjuk ezt a tervet végrehajtani. A terrorizmus elleni harc is fontos fejezet, a dzsihadizmus elleni harc, és általában a radikális fegyveresek elleni harc, eh, hiszen ha a béke a fő prioritásunk, akkor e-, ehhez konkrétan ezeket az erőket le kell győzni, illetve meg kell előzni megerősödésüket, és el kell kezdeni a konfliktusok utáni újjáépítését. Többféle módon működünk együtt az Európai Unióval ezen a területen is. A béke megteremtéséért vívott harc, közös harcunk. Minden szakértelmünket latba kell vetni, hogy a, a környezeti kihívásoktól szenvedő ö, bolygónkat és kontinenseinket megvédjük, munkahelyeket teremtsünk. Néha ö, ezek a természeti katasztrófák, illetve tendenciák megfordíthatatlan módon károsítják a természetet, és ö, itt sok egyéb paradoxon is van, a klímaváltozás azonban minket érint a legsúlyosabb módon. Ne felejtsék el, hogy Afrika a nemzetközi áldozatvállalásból kiveszi a részét. Tudjuk, hogy ezek univerzális, az egész emberiséget fenyegető kihívások nem csak minket érintenek. És éppen ezért képszek vagyunk az együttműködésre, a partnerségre, jobban szeretnénk ezekkel a kihívásokkal felvenni a harcot. És a magánszféra előtt szeretnénk megnyitni <clears throat> a világot, a nemzetközi együttműködés, kereskedelem csatornáit. Az európai-afrikai kereskedelmi együttműködés 50%-kal nőtt az utóbbi évek során. Nagyon sok európai beruházás jelenleg 200 milliárd eurónyi évente történik Euró, Afrikában. <clears throat> A foglalkoztatásért, a jólétért, ezek nagyon fontos beruházások. De ezeket alá kell rendelni a stratégiai célkitűzéseknek. Újfajta kormányzásra, gazdasági kormányzásra van szükség, ezt tudjuk. Erre ösztönözzük tagjainkat is, és a szabadkereskedelem előnyeinek felhasználására. És érzékenyek vagyunk arra, hogy ezek a beruházások mennyire szolgálják hazánk érdekeit. A G20-ak német elnöksége során olyan kezdeményezések történtek, amelyeket örömmel támogatunk. Az afrikai ifjúság óriási arányban van jelen a lakosságban, és az afrikai nők helyzetével is külön kell foglalkozni, de az ifjúság számunkra a stratégiai tervek megvalósításához alapvető erőforrásunk, és nagyon sok programot szeretnénk a fiatalok felemeléséért indítani önökkel közösen. A bevándorlás, vagy a mi szempontunkból kivándorlás kérdését is kezelni kell. Ez egy kettős kihívás. Ö, Sokan fulladnak meg, a, amikor a hajók el, elsüllyednek, és nagyon sokféle módon sérül az emberi méltóság. Erre megoldást kell találni, ezek nem lehetnek egyszerű megoldások, ahol Afrika fejlődése, az ifjúság felkarolása is ide tartozik. Partnerségünknek arra kell irányulnia, hogy ami kihasználatlan közös érdekeket szolgáló lehetőségeket megragadjuk. A diaszpora, ilyet a mi felfogásunk szerint ez a hatodik afrikai régió, észak-dél, kelet, nyugat és közép-afrika után egy nagyon fontos részét képezi az érdeklődésünknek is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előző a hozzászólásom előző részében a partnerségről beszéltem. Közös céljaink vannak, közös üzenetünk van, együtt kell ezekért kiállni szeretnék, szeretném megnyitni a szívemet önök előtt, és őszintén beszélni ezekről a lényeges kérdésekről az ö, mi partnerségünk egyetemes, és de relatív is. Rendkívül sok kérdés merül fel, rendkívül sok árnyazat, árnyalata van ennek az afrikai és európai együttműködésnek, ez nem állandó. A politikai filozófia is foglalkozik ezzel, a kultúrák, a civilizációk, a vallás kérdéseit vetik fel a párbeszéd a legfontosabb, a konszenzus keresése, a közös, az ennek közös felfedezése a civilizációk, a kultúrák és a vallások közötti szolidaritás megerősítése. Nem falakat kell építeni, hanem hidakat, és ezen a hidon átmenni, és szolidaritást vállalni a másik féllel. a hidak építése építése során nagyon fontos, hogy a több, sokszínűséget elismerjük, az életmódok, a dinamikat, sokszínűségét. Nagyon fontos a diplomácia szerepe a sokszínűség elismerésében. Igen, Afrika sokszínű. A nagyon fontos a nemzetközi büntető törvényszék kérdése is, az igazságszolgáltatás, a megbékélés és a béke közötti összefüggés. Az afrikai problémákra afrikai megoldásokat kell nyújtani, mondják egyesek. Ez azonban csak elbújás a tények elől. Én hadd említ, csak egy nagyon fontos, aktuális eh, kérdést. Nagyon örülök annak, hogy önök eh, nagy figyelemmel kív, eh, követik az afrikai civil társadalom életét, és ez is egy nagyon fontos együttműködési pálya. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, azt remélem, hogy önök is a partnerség mellett szállnak síkra, és önök is azt gondolják, hogy a hogy nagyon fontos, hogy nyitottan, őszintén, nyitott szívvel forduljunk egymás felé, és kinyújtsuk a kezünket egymás felé. Én nagyon sok szeretettel várom Önöket eh, Afrikában, de remélem elfogadják eh, ezt a meghívást. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, köszönöm szépen, eh, elnök úr eh, ön is látja, hogy már elkezdtük építeni a hidakat az Európai Unió eh, és az Afrikai Unió között. Látta, hogy az európai parlamenti képviselők állva üdvözölték az önbeszédét, de most meg kell kezdeni a munkát, eh, és eh, nagyon fontos a hidak építésének a valódi eh, megkezdése. Azt remélem, hogy ez a munka külpolitikai együttműködés terén mm, mm, erősödik. Gazdasági pilot, politikai területen, közlekedés területén is erősíteni lehet még az együttműködést. Össze vagyunk kapcsolva ezeken a területeken az afrikai ö, kontinenssel. Nagyon sok közös munka vár ránk. Én optimista vagyok, de nagyon világosan kell fogalmaznunk. Nem nyerhetünk a terrorizmussal szemben, és nem fogjuk tudni a bevándorlás problémáját ö, megoldani, hogyha nem működünk együtt, Afrika és Európa. Ö, az európai barátaimnak mondom, hogy Afrikára nem európai szemüvegen keresztül kell tekinteni, hanem afrikai szemüvegen keresztül. Ez a barátság forrása. Önt mindig nagy szeretettel fogadjuk itt az Európai Parlamentben, és köszönöm.